hatja a házszabálynak megfelelően minden eh, jogát. Azt Ezután Ulrike Lunácsek asszony lemondott alelnöki posztjáról. Ezzel egy, eh, üres, eh, egy hely megüresedett 2017. november 9-ével, és erről tájékoztatjuk az ausztriai nemzeti hatóságot. Tehát eh, Lunacek asszony lemond az alelnöki helyéről, ezért csütörtökön egy új alelnököt választunk, aki Lunacek asszonyot fogja helyettesíteni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy október 24-én 18 óráig lehet benyújtani a jelentkezéseket. Ezeket a jelentkezéseket az R00.101-es eh, irodában kell leadni a főtitkár helyettesnél. Ez a Louis Weiss épületben található, és a jelölt az jelöltségét el kell, hogy fogadja